Dear colleagues, we can uh, start our meeting. Kedves kollégák, elkezdjük az ülésünket. Ma uh, délután uh, lesz egy um, vitánk a körkörös gazdaságról. A 8-astól 11-es napirendi pontig taglaljuk a napirendet. Igen, sok munkánk van. A jelentés tevőnek adjuk meg a szót azért, hogy képbe kerüljünk a módosítókkal kapcsolatban. Bonáta asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, akik módosítókat nyújtottak be. 1700 módosítót kaptunk, 1700 módosítót. Az első szöveghez 1100, illetve 1916 módosítunk érkezett. Mindez azt mutatja, hogy a kollégák jelentős tartalmat szántak ennek a témának. A módosítók is mindezt példázzák. Köszönetet szeretnék mondani az összes kollégának, akik árnyékjelentéstevőként dolgoznak. Együtt a nagyon konstruktív és együttműködő hangulatért. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó eredmény, illetve jó jel az előttünk álló munka tükrében is, és remélem, hogy a többség meg fogja tudni szavazni ezt az anyagot. A tárgyalási mandátumunk nagyon pozitív, és úgy tűnik, hogy a tanácsban és körvonalazódnak lassan a vélemények. Azon országok, amelyek haladó módon tekintik a kérdést, elkülönülnek a többiektől például, ami a célokat illeti, illetve az értékelés kritériumait. Ami a módosítókat életi, el szeretném mondani azt, hogy nagyon örülök annak, hogy a kollégák módosítóikban nagyon sok gondolatomat megpróbálták tükrözni, illetve az én javaslataimat is megerősítik. Különösen két célt ragadnék ki, amelyek számomra meghatározók a körkörös gazdaság szempontjából. Egyrészt a preventív intézkedések, illetve a másodlagos nyersanyagok kérdése. Ami a prevenciót illeti, a megelőzést, a hulladék hierarchiában ez az első lépés. Senki nem kérdőjelezte meg eh, ezt a hulladék hierarchiát. Tehát a megelőzés az első lépés. Mindannyian eh, tudjuk azt, hogy eh, milyen fontos a hulladékok elkerülése. A bizottsági javaslat szintén erre utal viszont a kollégák javaslatai ezt a célt még nem érik el teljesen. Nagyon sok módosítóban azt várják a tagországoktól a kollégák, hogy forrás hatékony módon járjanak el, újra felhasználható anyagokat használjanak, Ami az élelmiszerpazarlást illeti, ennek elkerülése is nagyon fontos. Illetve eh, az adhok hulladék lerakók megszüntetése. Azt gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy Bizonyos módosítók arra tesznek javaslatot, hogy az élelmiszer hulladékoknál is rögzítsünk egy hulladék hierarchiát. Fontos olyan élelmiszereket eh, eh, kivenni a hulladékok közül, amelyek még fogyaszthatóak. Ezt a jelentésemben eh, nem említettem meg külön, de szívesen beleveszem. 50%-ban rögzítettük a hulladék mennyiségének csökkentését, mint célt, és más módosítókban van még két további célkitűzés, egyrészt az innováció, másrészt pedig az újból felhasználható hulladékok elkülönítése és a az újból nem felhasználható hulladékok elkülönítése. Nagyon sok módosító érkezett, illetve a módosítók között vannak egymásnak ellentmondóak, illetve itt megpróbálunk konvergenciát teremteni, illetve a legkisebb közös nevezőt megtalálni. Nagyon fontosak a minimális feltételek, ahogy ezt a bizottsági javaslat tükrözi is. Az RTR-ek kapcsán. A termékeket való felelé, felelősségvállás az EAP. Tudjuk, hogy a másodlagos eh, nyersanyagoknál nagyon fontos a eh, piac kérdése is. Van egy tervezetünk, a hulladékokról, hulladéklerakókról szóló irányelv, tulajdonképpen egy átdolgozása korábbi anyagnak, és nagyon fontos, hogy a körkörös gazdaság is eh, megerősödjön. Ezen belül a másodlagos nyersanyagok kérdését emelnénk ki. Azért, hogy ennek megfelelő piaca lehessen, nagyon fontos a hulladék szétválasztás megoldása. Hogyha nem kötelezően kell hulladékot szortírozni minden tagországban, akkor a másodlagos nyersanyagok számára nem jön létre megfelelő piac. Nagyon örülök annak, hogy tulajdonképpen az összes frakció támogatta javaslataimat, ami a TEP záradék törlését illeti. Hát a hulladék szortírozáson belül korlátozásokat. Olyan esetekben, amikor gyakorlati szempontból erre lehetőség. A TEP körlátozások nagyon gyakran akadályozták a hulladék szétválasztását, és fontos, hogy ezt a folyamatot tovább vigyük. Nagyon érdekes módosítókat kaptam, ezeknek szívesen utána járok, illetve ezekből kiderülnek a ritkán lakott területek nehézségei, és én mindezt fontosnak tartom. Fontos számomra továbbá, A hulladék szétválasztás kibővítése az organikus anyagokra. Számos módosító érkezett ezzel a témával kapcsolatban. A célkitűzések is nagyon fontosak. Hogyan lehetne a másodlagos nyersanyagok arányát, amelyek piacra kerülnek, növelni? Amúgy ezekkel teljes mértékben elvesznének. Ami a célkitűzéseket illeti, egyértelműen szeretném szögezni a szocialista eh, frakció nevében, hogy támogatom a Petikájnán állásfoglalás indítványt, amelyet a parlament elfogadott, mi szerint 2030-ig 70%-ot érjen el az újra felhasználható anyagok aránya. Mert hát nem az összes frakció nyújtott be módosítókat, meg vagyok győződve arról, hogy a parlament hozzáállás ezen a területen nem fog egyik napról a másikra megváltozni. Úgy érzem, hogy az, amit sikerült az elmúlt évben elfogadni, kiindulási pont. Nagyon sok módosító érkezett be a célkitűzéseknél az alkategóriákra vonatkozóan, ezt eddig még nem vettem figyelembe, de szívesen egyeztetek majd a kérdésekről, például az organikus hulladékok újrafelhasználásáról, illetve ipari olajok újrafelhasználásáról az árnyék jelentéstevőkkel, ami a célok, célok kiszámítását illeti, illetve a számítási módok itt nagyon fontosak. Nagyon fontos közös definíciókat találni a háztartási, városi hulladékok eh, esetében, illetve egy közös kiszámítási eh, módot, amely bizonyos számításokból indul ki. Nagyon sok eh, javaslat eh, érkezett, különböző tényezők kombinálásával. Mindez túlszárnyalt a képzelőerőmet. Nagyon érzékeny kérdésről van szó. Én támogatom hogy mindezt vegyük a kiszámítás alapjául. Különösen olyan esetekben, amikor a teljes rendszer belekerül a recycling rendszerbe. Azok a kollégák, különösen az árnyékjelentéstevők tudják azt, hogy itt háztartási hulladékokról van szó. amelyek 7-9%-át teszik ki a teljes hulladék mennyiségének. Természetesen ez nagyon fontos a körkörös gazdaság szempontjából, nagyon fontos ezt a kört lezárni, illetve az ipari hulladékokat is figyelembe kell venni. Ezt az elképzelést nagyon sok frakció támogatja, és a bizottságot arra kérem, hogy 2000 18-ig dolgozzon ki megfelelő javaslatot, megfelelő célkitűzésekkel. Azok a pontok, amelyekhez a legtöbb módosító érkezett, mindezekkel kapcsolatban a vitán is elmondhatják a kollégák véleményüket, és ezekre szívesen kitérek. Nagyon konstruktív volt az együttműködés, meg vagyok győződve arról, hogy a parlament nagyon jó elképzeléseket dolgozott ki. Köszönöm. Az árnyék jelentés levőkkel folytatjuk. Először Kárhenc Florencnek a doxot. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, Bonafék kolléganőnek köszönetet szeretnék mondani. Ő kitűnő munkát végzett el kell gondolkodnunk arról, hogy helyes egy ilyen jelentésnél 1900 módosító érkezik. Ez túl sok, hiszen nehezen kezelhető ez a sok módosító. Amikor a RICS irányával foglalkoztunk, a RICS rendeletnél ennek ezer oldala volt, egy ezer oldalas dokumentum volt, de sokkal kevesebb módosító érkezett be, mint most. Lehet, hogy nem jól eh, látom a dolgot, de fontos, hogy saját magunkat eh, kötelezzük arra, hogy kevesebb legyen a módosító. Nagyon gyakran fedik egymást ezek a módosítók. Nem kérdés, a nyersanyagok használata, újrafelhasználása rendkívül fontos prioritás, talán nem is annyira mi generációnk számára, de az utánunk következő generációk számára feltétlenül. Európa egy nyersanyagokban nagyon szegény kontinens, és azok az országok, ahol vannak nyersanyagok, ahol a legtöbb nyersanyag van, nem igazán stabilak, de hát etikai szempontok és gazdasági szempontok miatt is nagyon fontos megfelelően kezelni ezt a témát. Sajnos még mindig eh, keletkezzék olyan hulladék, önkormányzati hulladék, amelyek a hulladék lerakókba kerülnek, és bizonyos országokban nem lehet ezt a folyamatot egyik napról a másikra megszüntetni. Ezt jól értjük. Ettől függetlenül örülök annak, hogy a bizottság azt mondja, hogy a további pénzügyi támogatása hulladéklerakókban, hulladék eh, eh, égetőkben, fontos, hogy csökkenjen. Tudjuk, hogy ezt sem lehet egyik napról a másokra megvalósítani. Örülök annak, hogy a hulladék hierarchiához nem nyúl, eh, nyúlunk, nyúlunk hozzá. Régóta követem ezt a hulladék politikát, nem sikerült a legtöbb erre vonatkozó szabályozást egységesen megvalósítani. Németország sem jár feltétlenül mindig élen. Hát tudjuk azt, hogy vannak olyan irányelvek, amelyek már 22 évesek, tehát épp elétkezett az ideje annak, hogy ezeket átdolgozzuk. A definíció kérdése az egyik legfontosabb téma számára. Nagyon viccesnek találom azt, amikor a kollégák mindenféle eh, elképzelésük arra, hogy a kótákat hogyan növeljék, csökkentsék. Ez lehet egy eh, izgalmas feladat, de egészen addig, amíg az értékelést, a kiszámítás módszereit, eh, azt, hogy hogyan kerül egy ilyen kóta kiszámítása, nem tisztázzuk, például a recycling folyamatban lehet, hogy ez az elején szerepel, nagyon sok minden a papírra, iparba kerül, vagy exportálásra, vagy gyakran a végén szerepelnek ezek az anyagok, itt már sokkal alacsonyabbak a százalékos arányok. Nagyon gyakran, és ez igen fájdalmas, nem tesszük magasabbra a kvótákat, mint a bizottság, de óva és intenék ettől. Németországban létezik egy filozófia, mi szerint a kvótákat be kellene fagyasztani, vagy nem szabad hozzájuk nyúlni. Ez nagyon sok innovatív vállalkozás szempontjából, amelyek 2020-ra, 25-re, 30-ra készülnek, megzavarná őket az innovatív számításaikban. És azt gondolom, hogy ez most nem biztos, hogy jellemző. Ami a hulladék elkerülést illeti, a fiasszony elmondta, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Először meg kell próbálni uh, újra feldolgozni a hulladékot, utána kerüljön csak sor a hulladék égítése. Ez nem uh, történik minden tagországban, más és más mentalitások miatt, ami a hulladék hierarchiát illeti jó úton járunk. Hulladék elkerülés természetesen fontos pont. Itt az élelmiszer gazdaságban látjuk azt, hogy a saját lakosság is fontos szerepet tölthet be mindenben. a jelenleg és a kibővített gyártói felelősségnél nagyon oda kell figyelnünk, hogyha eh, például van egy műanyag ablak, és ezt újra fel akarjuk használni, akkor ez nem problémás. Más esetekben sokkal bonyolultabb, például, hogyha egy innovatív mosógépről van szó, amelyet két-három éve eh, gyártottak, és ezt szeretné az ember újra felhasználni, akkor nagyon sok olyan anyag van ebben a műanyagban, amely vagy az izolálást, vagy a stabilizációt, vagy a tűzeleni védelmet szolgálja, amelyekre nincsen helyettesítő anyag, ezeket meg lehet tiltani, be lehet tiltani, de ha nincs helyettük helyettesítő anyag, akkor az újrafelhasználás is nagyon nehéz. Nagyon fontos a gyártói felelősség, viszont eh, ezen a területen éppen, hogy veszélyes lehet az említett eh, fejlemény, ez lefelé nyomhatja a visszafordítási recycling kótákat, újrafelhasználási kótákat. Fontos lenne egy roadmap-et kidolgozni, arra vonatkozóan mindezt ugyan lehet mérni. Én természetesen nagy támogatója vagyok az újrafeldolgozásnak, de hogy milyen minős, minőségű majd ez az anyag, ami ebből kikerül a az acélnál ez talán nem probléma, a műanyagoknál azonban minden bizonyja az. Hölgyeim és uraim, bármit tehetnek, um, ügyfelek nélkül ez a gazdaság nem működik. És hogyha hatékonysági követeléseink vannak, akkor az ipar ezeket a hatékonysági követeléseket, mindjárt befejezem, például egy motorventilátornál nagyon nehéz fémeket is használnak. 3000 kilométeren 4-5000 liter eh, anyagra van szüksége, viszont olyan esetben, amikor egy könnyű ventilátor motorról van szó, eh, nem eh, újra hasznosítható az az anyag, amiből készül, de lehet, hogy csak 1000 litert fogyaszt. Tehát Meg kell néznünk azt, hogy minek van értelme. Hát fontos, hogy utólag ne essünk csapdába. Fontos, hogy jelentéstevő és ezt figyelme, hogy nincsenek nagyon konkrét elképzeléseim. Vannak olyanok, akik a vállalkozói felelősséget teljesen ki akarják ebből venni. Fontos, hogy józan észre támaszkodjunk. Köszönöm szépen az együttműködő hozzáállásukat az árnyék jelentéstevők nagyon sok oldalúak, az időpontokat nem tudja mindenki tartani, de köszönöm az erőfeszítéseket. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen. Az ECR nevében Demes Mákerz úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok és gratulálok az előadónak. Nagyon elkötelezetten dolgozik ezen a témán, százszázalékos odaadással. Nagyon fontos ez a téma. Tudom, hogy nagyon sok a módosító, lehet, hogy egy kicsit túl sok is. Én is egy kicsit bűnös vagyok ebben, jó néhányat én nyújtottam be, de ez is azt mutatja, hogy mindannyiunk számára milyen lényeges téma ez. A tárgyalások sokáig fognak tartani, a támogatásomra mindenképpen számíthat, és azt tudjuk, hogy nem vesztegethetjük az időt, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ezért, hogyha a tanács felől olyan híresztelések jönnek, hogy a határidőt megpróbálják kitolni, az már is nyugtalanító. Úgy gondolom, hogy az előttünk lévő javaslatokat megvizsgálták, a hatását is tanulmányozták. Már elég sok időt vesztegettünk az első javaslat összeállításával. Nem kell most elkezdeni alá aknázni ezt a javaslatot, és ez negatív volna. A parlamentnek egyetem üzenetet kell közvetítenie, tovább akarunk lépni, és késedelem nélkül. Minden frakció ebben egyetért, vagyis hogy a körfogásos gazdaságra való átállás nagyon lényeges, gazdasági szükségesség valójában. Nyersanyagimportra szorulunk, és egyre inkább kimerülnek a nyersanyag tartalékok, ezért nagyon lényeges, hogy okosan használjuk fel az anyagokat, a körforgásos gazdaság mellett vagyunk, ezt elő kell segíteni és nem fékezni, ami a hulladékkezelést illeti, itt is sok mindent kell tenni. Már júniusban jeleztem, hogy véleményem szerint hogyan kellene ezt az ügyet továbbvinni, módosítókat is benyújtottunk. Mikuláshoz még egy kicsit korán van, de írhatnánk a Mikulásnak egy kívánságlistát, ezt már megkezdtük 2014-ben, látjuk, hogy a megelőzést hangsúlyozzák, és az, az szétválogatott hulladékgyűjtést, ezt nagyon kedvezőnek tartjuk, illetve a tengeri és élelmiszerhulladékra vonatkozó megállapításokat, a kiterjesztett gyártói felelősségnek kötelezőnek kellene lennie, de legalábbis ki kell terjeszteni, minimál szabályokat mindenkire vonatkoztatni kell, kiegyenlített játék szabályokra van szükség. Ami pedig a hulladéklerakókat illeti. Ezt a módszert fokozatosan meg kell szüntetni, a kezeletlen újrafelhasználható hulladéknak nem szabadna hulladéklerakókba kerülnie, és az EU-nak sem szabad ezt támogatnia. Ha megnézzük a különböző módosítókat, azt látjuk, hogy ez első ponttal kapcsolatosan van helye a konszenzusnak, de a második két pont esetében ez sokkal nehezebb lesz. Ezért majd felvázolom, vagy összefoglalom ismét, hogy hogyan is állunk biztosítani kell, hogy minden tagállam felsorakozzon az ügy mögé. Az 1060-as módosítomra szeretnék hivatkozni. Kicsit furcsállom, hogy hasonlót senki más nem nyújtott be. Egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy megint 20 évig vesztegessük a nyersanyagokat. Saját tapasztalatból beszélek, saját hazámból. Azt gondolom, hogy megvan a tudás, a szakértelem azon országokban, amelyek még nem elég előre haladottak, hogy behozzák ezt a lemaradást, és meg is fogok tenni mindent, hogy a kollégámat meggyőzzem erről más tagállamokból is. Ami az újrafelhasználást és az újrahasznosítást illeti, ha megnézzük az irányelvet, a keretirányelvet, akkor az újrafelhasználás és az erre való fel készülés egy cikkbe kerül majd a későbbiekben, függetlenül a státusztól. Az egyik termék, a másik hulladék, és mind a kettő ugyanezt a célt szolgál, mind két tevékenység, ez a 958-as módosítomhoz kapcsolódik. Az összevont cél még kevésbé értelmes a kerethatá, keretirányelvben, mert az egyszer felhasználható és újra felhasználható csomagolások esete más és más. Ha egységes a cél, akkor mesterségesen magasak lesznek a számok, és ez eltéríti a felhasználókat az újrafelhasználási céltól. Európai kötelező újrafelhasználási célszámot kell meghatározni a csomagolások esetében, a 181-es módosítón foglalkozik ezzel. Végül pedig el kell mondanom, hogy én is arra törekszem, hogy egyértelmű legyen, ez a jogszabály nem túl sok leírást tartalmazon, és ezért mindent meg fogok tenni, konstruktívan fogunk együttműködni az előadóval, hogy a szöveget a parlament egészet támogatsa, és a tanács is. Köszönöm szépen, Demetsz Mékerc úr, az Álde nevében Torbac úr. Köszönöm szépen. Általában nem azzal szoktam kezdeni, hogy gratulálok a kollégáimnak, ez rossz finn szokás, de most kivételt teszek. Bonafé asszony ugyanis előadói tevékenysége során az árnyék jelentéstevők ülésén is nagyon konstruktív volt, nagyon struktúráltan dolgozott, és azt hiszem, hogy nem fog megsértődni, ha azt mondom, hogy ebbe még egy kis bájt is sikerült kevernie, hadd bokoljak neki ennyivel. <clears throat> So, uh, as you can read from between the lines... Bizonyára már kikövetkeztették, hogy nagyon jó hangulatban zajlottak a tárgyalások, úgy gondolom, hogy jó irányban haladunk, látjuk, hogy megoszlanak a vélemények, más és más mindenkinek a személyisége, de ahogyan alakultak eddig a dolgok, és ahogyan a vita zajlott, példaértékű olyan értelemben, hogy hogyan tudjuk elkerülni a téma túl ideologizálását, ez egy nagyon nyitott folyamat volt, és hogyha ezt így is tudjuk tartani még néhány hónapig, akkor nagyon jó eredményekre számíthatunk. Egy sokkal jobb dokumentumra, mint amivel most a tanács gyűrközik. Persze van néhány általános probléma, amire választ kell keresnünk, Ilyenekkel gyakran találkozunk hasonló esetben, el kell döntenünk ugyanis, hogy milyen szinten akarjuk a jogszabályt megalkotni. Ez mindig probléma, ebbe mindig majdnem eh, belefutunk ebbe a problémába, hiszen más és más eh, az egyes tagállamokban a jogalkotási eh, hagyomány. Egyesek a mikromanagement hívei, a kollégám karácsonyról és a Mikulásról beszélt, Úgyhogy említhetném a karácsonyfa analógiáját, de el kell kerülnünk, hogy kiskapukat hagyjunk a szabályozásból. Ugyan a többi árnyék előadó elmondta, egyelőre mindenki nagyon optimista, és mindannyian érezzük, hogy milyen felelősségünk, milyen felelősséggel tartozunk ebben az ügyben, de biztos, hogy legalább egy problémával találkozni fogunk, nevezetesen. Bonafé asszony beszélt az élelmiszer pazarlásról, ez súlyos probléma, de ahogyan látjuk a szupermarketekben, dönteniük kell, hogy 5000 vagy 25 ezer különböző árucikket forgalmazna Egy nagyobb presztízsű szupermarketben akár 25 ezer féle áru is szerepelhet a listákon, és természetesen ilyen esetben magasabb szintű a kidobandó élelmiszerek száma is. Volt egy kísérlet Finnországban, amikor uh, az árucikkek kínálatát, számát csökkentették, akkor csökken az elpocsékolt élelmiszerek mennyisége is. Hogyha megelőzésről beszélünk tehát, akkor ez kemény harc lesz, mert azt fogjuk uh, mondani a magasabb színvonalú kiszolgálást biztosító üzleteknek is, hogy csökkenteniük kell a kínálatukat, vagy legalábbis ennek a sokszínűségét, és nem biztos, hogy lelkesek lesznek. Megosztanak aztán a vélemények eh, az árnyék előadók eh, között, attól függően, hogy eh, ki honnan jött, Márk és én tegnap összevitatkoztunk azon, hogy amikor 400 százalék van, né, amikor 400-an élnek egy négyzetkilométeren, vagy amikor egy valaki él egy négyzetkilométeren, azért ez egy más helyzet. Minden esetre reméljük, hogy Bonafé asszony megfelelő mederben tartja ezt a vitát. Köszönöm. Thank you very much. And now Mr. Uh, Köszönöm szépen, Joyce Bounce a GUA részéről. Köszönöm szépen, uh, Torbasz uh, úr ékeszólását nem tudom felülmúlni, el tudom csak ismételni, amit már júniusban elmondtam, amikor előadója voltam egy hasonló véleménynek. Ez nagyon fontos téma számunkra. Persze mindig lehet javítani a szöveg színvonalán. Benyújtottunk néhány módosítást abból kiindulva, hogy Baszkföldön és a parlamentben is ugyanolyan fontosak ezek a témák, és a jogszabályalkotási csomaggal kapcsolatosan felvetettünk egy kérdést, amit szeretnénk megemlíteni, eddig nem említette senki mégpedig a szemét égetésről van szó, az újrafelhasználható anyagok elégetéséről. Mi így gondoljuk, hogy mm, tiltani kellene ezt a gyakorlatot, ebbe az irányba mutat néhány módosítunk, és még egy kulcsfontosságú pont, hogy nem csak az egyes, nem csak a tagállamoknak a hatásköre a, a hulladék kezelés, hanem vannak ebben EU-s hatáskörök is. Minden szinten ezt a szabályozást meg kell alkotni, természetesen azokon a szinteken is, amelyen a legközelebb esik az állampolgárokhoz. Ami pedig a többi pontot illeti, a többi vitáspontot, nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen egy egységes statisztikai módszer, egy, egyértelmű célokat kell meghatározni, és százalékos mértékeket. Nem csak a harmonizáció érdekében, hanem hogy ne tudja senki kényére kedvére csavarni a számokat. Ami pedig a szelektív hulladékgyűjtés kötelezővé tételét illeti, nem szabad, hogy meghagyjuk azt a lehetőséget, hogy valaki kikerülje ezeket a szabályokat. A körforgásos gazdaság csak akkor valósulhat meg, ha következetesek ezek a szabályok. recalcar eh, de nuevo la importancia de la recolección selectiva de los residuos. A selective eh, hulladékgyűjtésnek a kötelező vétételét, tehát nagyon fontosnak tartjuk, ami pedig lényeges a kötelező célokkal kapcsolatosan, a mások is ki hangsúlyozták, 2025-re köztes célokat is meg kell határozni, különösen az élelmiszer hulladék tekintetében, illetve az tengeri hulladék és szennyezés tekintetében. Ezek olyan aggályok, amelyek mindenkit érintenek, és nagyon fontos, hogy az tagállamokra kötelezettség háruljon az ilyen jellegű hulladékok mennyiségének csökkentésére nézve. Nem csak csökkenteni kell ezt a mennyiséget, a bizottságnak be kellene vezetnie egy kiegészítő célkitűzést, olyan hulladékok esetében fő, személyre és területre számítva évente, amelyet el lehet helyezni lerakóban. Nagyon fontosnak tartom azt is, ezért megemlítjük, hogy az előadó is említette, hogy mennyire fontos a megelőzés. Mi is nagyon fontosnak tartjuk, minden frakció beszélt erről, de szeretném azt is kihangsúlyozni, mennyire lényeges a programozott elavulás kiküszöbölése. Három irányelvben és szóba kerül ez, és ezt szeretnénk módosítani. A kiterjesztett gyártói felelősséget is támogatjuk, a másodlagos nyersanyag piacok esetében nagyon fontos. Ez a cél, amit Bonafi asszony is említett, hogy közös nevezőt találjunk, és ez tényleg a legkisebb legyen. Az előadó és az árnyék előadók munkának köszönhetően e, egy nagyon ígéretes anyag van előttünk. E, a az én munkatársaim is azon fognak dolgozni, hogy ambiciózus legyen ez a jelentés. Tudom, hogy az Európai Bizottság egyáltalán nem szimpatizál ezzel a szintű ambícióval, de nekünk emellett ki kell tartanunk, hogy valóban körforgásos legyen az a gazdaság, és intelligensebb és fenntartható módon használjuk fel nyersanyagainkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, és a zöldek nevében Jávor úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is a zöld árnyékjelentéstevő nevében szólok, aki sajton, sajnos nem tudott eljönni. Köszönetet szeretnék mondani Szenyora Bonafé asszonynak kiváló munkájáért. Valóban megfelelő irányba mutat az előttünk álló anyag. Nem szeretném meges, megismételni azt, amit már a kollégák elmondtak, de a jelentés árnyék jelentéstevőjeként az ITRE bizottság részéről egy-két fontos gondolatot szeretnék megosztani önökkel, amelyeket nagyon fontosnak tartunk az ITRE-ben. Először is hangsúlyozni kívánom a következetességet, mint a definíció, a célkitűzések, illetve az ösztönzők szempontjából. Néha különböző eljárások keretében vizsgáljuk a különböző anyagokat, és az ITRE szempontjából nagyon fontos a következetesség, hogy ezeket következetessé tegyük. Aztán a második gondolat, a lakossági hulladék esetében, illetve az ipari és kereskedelmi hulladékok esetében megfelelő célkitűzéseket kellene megfala, megfogalmazni. Ezen kívül Ambiciózusabb célkitűzésekre van szükség a vissza az újrafelhasználható hulladékok esetében nemzeti szintű programokat kell felállítani. Szerintünk nem elég az általános célkitűzések meghatározása, hanem pontosan rá kell mutatni arra, hogy mit várunk a tagállamoktól. Ezen kívül kötelező organikus hulladékgyűjtést javaslunk, ezt szintén rendkívül fontosnak tartjuk. Valamint a tagállami teljesítményt jobban kellene nyomon követni, tehát nem elég, hogy célkitűzéseket határozunk meg, hanem föl kell állítani egy korai figyelmeztető rendszert, illetve konkrét fellépést kell, intézkedést kell foganatosítani a nem megfelelés esetében. Ezen kívül a szelektált hulladékgyűjtés természetesen nem csak a szemétlerakóktól, kell elvonni, hanem az, az égetőkre is oda kell figyelni. Tehát nincs garancia arra, hogy a hulladék lerakók helyett az égetőkbe kerüljön ez a szemét. Ezen kívül a körforgásos gazdaságra kell áttérni a csomag minden részét illetően, ösztönzőt kell biztosítani a másodlagos nyersanyag vonatkozóan, illetve kötelező IPR rendszereket kell felállítani. És végül nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy következetes legyen az anyag, és ne engedjük, hogy olyan intézkedések kerüljenek be a rendszerbe, amelyek a jelenlegi hulladék hierarchiát megsértenék. Szerintünk a lerakóktól, illetve az égetőktől át kell térni az újra felhasznosításra, illetve a hulladék megelőzésre. Ez a körforgásos gazdaság lényege. Köszönöm, hogy az elnök. És most pedig az EFDD részére Peti Csíni úrja szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Én is szeretnék csatlakozni a kollégákhoz, Bonnefi asszonynak gratulálok a kiváló munkához. Azt hiszem, hogy megfelelő irányba haladunk, és azt hiszem, hogy a fő jelentéstevővel, illetve az árnyék jelentéstevőkkel tovább léphetünk ezen az úton. Én a megelőzés témáját szeretném fölvetni. Nem csak a parlamenti szöveg alapján, hanem a bizottságtól kapott szöveg alapján is. Megszületett a saját kezdeményezésű jelentésünk a hulladékmegelőzés témájában, megvizsgáltuk az állami támogatást, a foszilis üzemanyagokra vonatkozóan. Hogyha megelőzés a célunk, akkor ugye ezekre is oda kellene figyelni, ezeket csökkenteni kellene. 5000 milliárd euró évente a támogatás aránya. Ez nagyobb mértékű finanszírozás, mint amit az egészségügy kap. Hogyha át akarunk lépni a körforgásos gazdaságra, akkor természetesen nem csak az energiát kell megvizsgálnunk, hanem a megfelelő termékekre is oda kell figyelni. Gondolok itt például a műanyagra addig, amíg állami támogatást kapnak ezek a termékek, addig mindig is előnyösebb helyzet, helyzetben lesznek a piacon ezek a termékek. Természetesen jobb lenne, hogyha lebontható műanyagra térnének át, vagy lebomló műanyagra. A környezetvédelmileg előnyösebb termékek nem kerülhetnek így be a körforgásos gazdaságba, hogyha ilyen támogatások vannak. A parlament benyújtott egy szöveget, meg is szavazta, azonban a bizottság nem karolta föl ezt a gondolatot, nem vette át. Most ebben a jelentésben is benne van, és üdvözlöm azt a tényt, hogy a különböző frakciók ezt támogatják. Ami pedig konkrétan a szöveget illeti, nem szeretnék a definíció témáján idézni, időzni túlságosan sokáig, hiszen Szerintem majd a jogi szolgált és a nyelvészek együtt megtalálják a megfelelő definíciót. Ami pedig a hulladék definícióját illeti, szerintem a kereskedelmi és az ipari hulladék között különbséget kell tenni. Ami pedig az újrahasznosítást illeti. anaerob tevékenységek révén az energia begyűjtését nem kell ide a szövegbe behe, beletenni. A metán egy üvegházhatású gáz, tehát ennek nem kellene berekerülni az ötös kompromisszumba. Ezen kívül az aerob komposztálást ösztönözni kellene, illetve a mezőgazdasági biomasszát, hiszen ezek olyan műtrágyák, olyan anyagok, amelyeket megfelelően föl tudnánk használni. Aztán bizonyos önkormányzati hulladékok anárok kezelését is lehetővé kell tenni. Fontos, hogy a hulladék ártalmatlan legyen, és nem veszélyes, és akkor esetleg föl lehet, tehát újra lehet ezeket hasznosítani. Ami pedig az élelmiszer hulladékot illeti, nagyon sokan ugye fölfigyeltek erre a témára. Szerintünk a kompromisszum a megfelelő irányba mutat, és itt kapcsolódunk a hulladék hierarchiához. Úgy, tűnik, úgy tűnhet, hogy nem megfelelő itt megemlíteni ezt, de a, vannak olyan tanulmányok, amelyek a glifoszát felhasználására vonatkoznak, ez pedig azt mutatja, hogy vannak olyan élelmiszertermékek, amelyeket nem lehet bent tartani a körforgásban, a ciklusban. Tudom, hogy az, az az, ez az, a hulladék hierarchia nagyon fontos, de hogyha azt akarjuk, hogy az organikus hulladékokat újra használhassuk nagyobb mértékben, akkor 2025-re 30%-kal kell csökkenteni az élelmiszer hulladékot, illetve ugyanez vonatkozik a az égetésre, hulladék hulladékégetésre, illetve az organikus hulladékokra. Itt is külön ambiciózus célokat kell meghatározni. Fontos, hogyha a lerakóhelyeket meg ezt a hulladékot újra fel lehessen használni. Oda kell figyelni a környezetvédelmi költségekre. Ezeket is be kell vonni az árba, illetve progresszív adóz, adóztatásra van szükség. Szerintünk ez is nagyon fontos. Elnök, köszönöm szépen, és most pedig az ELNF részéről Jákul kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, egy központi témáról beszélünk a körforgásos gazdaság témájában, hiszen a hulladékot csökkenteni akarjuk, ezzel mindenki egyetért. Ha ebből energiát nyerhetünk, annál jobb, és mindenki azt kívánja, hogy ennek marketing előnyei is lehessenek. Úgyhogy azt hiszem, hogy a jelentéstevő minden, minden irányból rámutatott a megfelelő lehetőségekre, azonban mégis itt hibákat találunk a szövegben. Egyrészt a szubszidiáltás nem megfelelően kerül alkalmazásra a hulladékpolitikában, aztán egy egységes hulladékpiacot kívánunk itt létrehozni. A különböző hulladékok definíciója, illetve azon, azok kezelése praktikus, gyakorlati nehézségekbe ütköznek. Például a kereskedelmi és az önkormányzati hulladékok esetében Gondoljunk csak arra, hogy mennyi papírt pocsékolunk itt az Európai Parlamentben. hogyha hogyha ezt egy, egy boltban találnánk meg ugyanezeket a hulladékokat, akkor ez kereskedelmi hulladéknak minősülne. Megfelelő célkitűzéseket határoz meg a jelentés a hulladékkezelésére, de megint csak fölhívnám a figyelmet a szubszidásra. Azt is olvashattuk, hogy Németország megpróbálja elérni a hulladékkezelési célkitűzéseket, de eddig nem sikerült megfelelő eredményeket elérni. Az égetés divatos, pedig igazából fontos lenne az újrafelhasználás. Az a legújabb égető, hulladékégetők segítségével energiát is nyerhetünk. Tehát szerintem ezt, ezt az útat nem szabad teljesen lezárni. Tulajdonképpen itt egy helyi hulladékkezelésről van szó, mindegyik régió, mindegyik ország saját stratégiáját ki kell, hogy alakítsa a hulladékkezelésre vonatkozóan, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Thank you very much. And now, Madame de la Haye. Köszönöm, Larály asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom kollégáimhoz, és gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek ez a e, csomaghoz, a körforgásos gazdaságról néhány megjegyzésem van. Egy alapvető jellegű megjegyzésem a következő. Ha megnézzük ezt az anyagot, akkor fontos, hogy a gyorsaságot, illetve az elhamarkodottságot ne keverjük össze, ami javaslatunkat illeti ebben a témában. Ami az élelmiszer pazarlást illeti, van egy nagyon pontos definíciónk, ez pedig az összes szereplőre kiterjed, egészen a gyártótól a felhasználóig. Az élelmiszer pazarlás központi téma nagyon sok tagországban. Ezzel egy időben fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy nagyon fontos a primérgyártás, a veszteség, illetve az élelmiszerpazarlás között. A jelenlegi definíciók nem elég pontosak. Nagyon fontos kapcsot teremteni a hierarchiában. Mégpedig azért, hogy eh, ezt el tudjuk kerülni, Nagyon fontos az emberi eh, élelmiszer hulladék újrafelhasználása, illetve nagyon fontos a kapocs mind, a, mindazzal, amely a, a komposztáláshoz is kapcsolódik. Tehát eh, fontos tartom a hulladék eh, hierarchizálást. Többen javasolták, hogy törőjünk egy részt az anyagból, nem világos számomra mindez. Ami az egyszerűsítést illeti, ez a javaslat nem az egyszerűsítést eh, hivatott előmozdítani, hanem nagyon sokszor értelmezés kérdése a tagországokban. És így a vállalkozások nem tudják azt, hogy pontosan mi a feladatuk. A hulladék eh, végcélja, ha hatékonyak szeretnénk lenni, akkor nagyon fontos egy világos definíció, általános definíció, ami nem teszi lehetővé a különböző tagországi értelmezéseket. Fontos a kölcsönös elismerés is a tagországok között. Utolsó megjegyzésem a kiszámítás módszerére vonatkozik. Sokan eh, javasolták azt, hogy az első szakaszban kikerülő hulladék anyag alapján számoljunk, Itt is folyamatosan felmerül a hatékonyság és az egyszerűsítés kérdése. Éppen ezért ezt a megközelítést eh, tartjuk a legfontosabbnak, legerőteljesebbnek, illetve költség szempontjából is a leghasznosabbnak. A hulladék szétválasztása az országokban nagyon különböző képet mutat, különböző szinten van ez szervezve, ami pedig a hulladék definícióját illeti, a hulladék, az önkormányzati hulladék definíciója nagyon fontos, ellentétben az előttem szóló mondandójával. Fontos, hogy ezek a definíciók egymással összevethetőek legyenek, illetve itt az önkormányzatok felelőssége is természetesen felmerül. A jelenlegi deformáció túlságosan sok típusú hulladékra terjed ki, és a hulladék égetőket is az adófizetők pénzéből finanszírozzák. Elnök, köszönöm. Colin Langán következik. Elnök úr, Először is csatlakozni szeretnék az előttem szólókhoz. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek kitűnő munkáját. Nem szeretném az összes pontot megismételni, amelyeket korábban a kollégák megemlítettek ebben a javaslatban. különböző aspektusok rendkívül fontosak. Az Európai Unió függ, nagyon sok forrásra az Európai Unión kívülről a forrásokra, éppen ezért fontos egy olyan termékpolitika kialakítása, amely eh, a negatív hatásait a termékeknek csökkenti, beleértve eh, a gyártást, az ellátást és eh, a hulladék megszüntetését. Fontos, hogy a, a hulladékok újrafelhasználását is szabályozzuk. Hulladékok elkerülés az új hulladékcsomagnak az egyik legsarkatosabb pontja. Itt nem csak a, a termelés fenntarthatósága jelenik meg, hanem a fogyasztók hozzáesni is nagyon sok minden múlik. A fogyasztók a magatartása szintén fontos ebben az összefüggésben. Üdvözlöm a minimális követelmények bevezetését, és nagyon fontos, hogy a tagországok eh, szervezeti egységeiben ne avatkozzunk bele, hiszen ha túl sok minimális következmény van, akkor ezzel nem korlátozzuk a tagországokat. A részletes eh, szabályozások a gyártók számára fontos, hogy úgy kerülnek kialakítására, eh, kialakításra, hogy a szubszidiáltás ne sérüljön. Így a nemzeti sajátosságokra jobban tekintettel tudunk lenni. Köszönöm. Thank you very much. Mr. Caputo. Köszönöm, Caputo úr. Grazie, Presidente. Anche io ovviamente. Köszönöm, elnök úr. Természetesen én is köszönetet szeretnék mondani Simónának eltökélt munkájáért, hiszen Neki itt rendkívül bonyolult a fej, feladata. Nagyon sok módosítót kellett feldolgoznia, és természetesen nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni. Bizonyos szempontokat eh, engedjenek meg, hogy kiragadjak, különösen ami a cél, célkitűzéseket illeti. Itt csak csatlakozni tudok eh, Simon ambiciózus célja, céljaihoz. Egyértelmű jelzéseket kell küldenünk. A lineáris gazdaságról át kell térnünk a körforgásos gazdaságra. És én szigorú célokat szeretnék, ezzel eh, a tagországokat több terhet róvam. Ami a gyártók felelősségét illeti, én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy itt is ambiciózusabbaknak kell lennünk, és módosítókat is benyújtottam a témában. Fontos, hogy minimális követelményeket rögzítsünk a felelősségvállaláshoz a gyártóknak. A gyártókra szankciókat kell kivetni olyan esetben, ha nem tartják be a kritériumokat fontos plusz felelősséget róni a gyártókra azért, hogy megfelelő termékeket gyártsanak. És fontos, hogy ezek a termékek eh, kedvezzenek az újrafelhasználás folyamatának. Nagyon fontos, hogy a hulladék égetést egy szükséges minimális szintre szorítsuk. Fontos a jobb felügyelet, illetve a bizottsággal is eh, hatékonyabb koordinációt várunk. Nagyon sok uh, hulladékfeldolgozási program erősödhet így a tagországokban. A célokat a hulladék elkerülési uh, folyamat lezárulása után kell ellenőriznünk. Egy további pont, amit taglalnék, a csomagolási irányelv, illetve a bioanyagok használata. Használatot illetően növekedés volt érzékelhető, de nagyon fontos, hogy továbbfejlesszük ezt a területet. Ami a lebontható csomagolási anyagokat illeti, fontos, hogy ezeken ez szerepeljen. Számos módosítót nyújtottam be ebben a speciális témában, és morális kötelezettségünk is van. Nagyon fontos, hogy eh, elkerüljük a, az élelmiszer pazarlást, különösen, hogyha megnézzük a, eh, a, a pozitív rátákat. A figyelemfelkeltési kampányra van szükség a tagországokban, illetve nagyon fontos, hogy a pénzügyi ösztönzők szintén létezzenek azért, hogy a nem értékesített élelmiszert jó célokra lehessen felhasználni. Fontos, hogy itt példával járjunk elő. Nagyon fontos hozzáállásbeli változás, és más módon kell élnünk, mások érdekében is. Azzal szeretném zárni a mondandómat, hogy Simonának sok sikert kívánjam. We have finished with a uh, member of a parliament and uh, we want to... Köszönöm szépen. Most hallgassuk meg a bizottságot, hiszen a parlament részéről már sok felszólást hallottunk. A bizottság hogyan gondolkodik ezekről a módosítókról? listened today during the meeting of MB committee. Illetve mindarról, ami elhangzott ma az MV bizottság ülésén. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is azokhoz csatlakoznék, akik köszönetet mondtak Bonafé asszonynak azért, hogy ilyen sokat dolgozott ezen a témán, és még többet fog valószínűleg és köszönöm az Európai Parlament képviselőinek, hogy ilyen rengeteg módosítót benyújtottak. Ez valóban megmutatja, hogy milyen fontos ez az ügy. Ha hiszik, ha nem, minden módosítót elolvastunk, és nagyon örülünk, hogy az ambíciózus megközelítést összességében támogatja a parlament. A mi prioritásunk, hogy minél gyorsabban haladjunk ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban, vagyis, hogy minél hamarabb az eredményeik megszülessenek. Juncker elnök úr és Timmermans első alelnök Martin Schulznak a parlament elnökének bemutatta a véleményét, és sok sikert kívánunk az előadónak és az árnyék előadóknak, hogy megtalálják a megállapodást eh, késedelem nélkül a tanácssal is, és nem csak az Európai Parlamenten belül, ami a megcélzott szinteket illeti. Ezek fontosak lesznek a megállapodás szempontjából. A bizottság abból indul ki, hogy eh, ambiciózusnak és reálisnak is kell lenni egyszerre, és ahol többlet időre van szükség bizonyos tagállamok számára, hogy el tudják fogadni ezeket a célokat, akkor ezt meg kell engedni. Másrészt az, a lakossági hulladéknak a szigorúbb meghatározásával nagyobb mennyiségre vonatkozik majd ez a szabályozás. A cél, hogy mérni tudjuk hogy ténylegesen mit hasznosítanak újra. Minden tagállamban ezek a változások beleértve azokat is, ahol már jelentős mértékben zajlik az újrahasznosítás, nekik is erőfeszítést kell tenniük, hogy az általunk javasolt célokat elérjék. Ezért mondom, hogy ambiciózus, de mégis reális. Ez a javaslat. A módosítók nem a játékszabályokon akarnak változtatni a 2020-as célok tekintetében, ugyanakkor bizonyos módosító javaslatok a rendszer sokkal komplexebbé teszik, és administratív terheket is jelenthetnek, anélkül, hogy jelentősen javítanák az adott ország hulladékfeldolgozási hatékonyságát, és ilyenkor esetleg vissza lehet vonni a plusz időt, amit egy-egy tagállam kap. Hát ezt intelligenciával el lehet gondolni, hogy mondjuk egy tagállam plusz időt kap a nehézségei miatt, de hogyha nem tudja a köztes célokat elérni, akkor még magasabb célokat tűzünk elé. Ezt mi nem tartjuk el reálisnak, pont hogy segíteni szeretnénk ezeknek a tagállamoknak, hogy meg tudjanak felelni a határidőnek, és hogyha nem teszik ezt meg, akkor vannak más eszközeik, mint például a kötelezettségszegési eljárás, ami a mérési módszereket illeti. Szeretnénk, hogyha az eredmény az lenne, hogy a tényleges újrafelhasználósításról, újrahasznosításról születik jelentés, és a szelektálás outputjánál, tehát a kimenetnél mérnék ezt az eredményességet. Hiszen tudnánk, tudni szeretnénk, hogy mi az, ami belép a, az újrafelhasználási üzembe, de van vegyes hulladék is, hogyha megbízhatóak ezek a mérések, akkor hatékonyabb lehet így a rendszer, de ez rendkívüli eset lesz. Ami az új célok sorát illeti, és ezt most gyorsan felolvasom, hogyha ezeknek, ezeket működtetni szeretnénk, ezeket a célokat nagyon gondos hatástanulmánynak, hasonlás vizsgálatnak kell alávetnünk, Ezért érdemes továbbra is azokra a célokra összpontosítani, amelyeket eredetileg javasoltunk, és a kiegészítésekben reálisnak kell lenni a határidőkkel kapcsolatosan, illetve 2024-ben a felülvizsgálatra is sort kell kerül, keríteni. Hogyha ezeket a célokat meg akarjuk határozni, új célokra van szükség, akkor, az új, akkor jó adatokra és jó módszertanra kell építenünk, például az élelmiszer pocsékolása kapcsolatosan. Nincsenek jó adataink, ezért az akciótervben pontosan erre tettünk javaslatot, hogy ilyen módszertan dolgozunk ki, és hogyha ez megszületik, akkor majd erre térünk vissza néhány év múlva, amikor a jogi szövegben a célok kitűzése már valóban hasznos ez. Emellett legyünk körültekintőek, amikor új definíciókat vezetünk be a keret irányelvben, vagy az élelmiszer hulladék hierarchiában, a definíciók célja a célszámok meghatározása, és érdeklődéssel olvastuk azokat a rendelkezéseket, amelyek az a szelektív hulladékgyűjtési előírásokat szigorítanák. Örülök, hogy sokan megemlítették ezt, a szelektív hulladékgyűjtés nagyon lényeges hiszen ezzel kezdődik az értelmes hulladékgyűjtés, és ez a legolcsóbb módja, hogy az ipar megfelelő másodlagos nyersanyagokat kapjon. De azt is figyelembe kell venni, hogy ne legyen ez olyan merev vagy részletes, hogy még rosszabb környezeti eredményekre jussunk. Néhány kivételt azért lehetővé kell tenni. Ami igazából lényeges a szelektív gyűjtésben, az a rendszer hatékonysága. Nincsen arra bizonyíték, hogy ezekkel a kivételekkel visszaértek volna, ha valaki tud ilyet, az szóljon. Az állampolgárok számára hozzáférhetőek a szelektív gyűjtési módszerek, és a minőségi streamekben ezek valóban elkülönülnek. Rugalmasságra van szükség a gazdasági eszközök megválasztásában, és meggyőződésünk, hogy ezek hasznos szakpolitikai eszközök. Azért az előírásokat kerüljük el, hiszen már valaki említette és hogy túlságosan szigorúak ezek az előírások. Lehet, hogy a tagállamoknak nem áll rendelkezésére az összes lehetséges eszköz, a legjobb mixet, a legjobb keveréket kell megtalálniuk a teljesítményük javítására, tehát legyen számukra egy lista, de ne kelljen ennek minden elemét használniuk egyszerre. Sok módosító prevenciós intézkedéseket sürget, és a gyártói felelősség kiterjesztését, ezzel egyetértünk. A tanács is ebben az irányban halad Úgyhogy találjunk jó megoldásokat. Már az, hogy önök is sokan említik a kiterjesztett gyártói felelősséget, ez nagyon optimistává tesz minket. Ez a, a körkörös gazdaság számára talán a legfontosabb eszköz, ezzel tudjuk megerősíteni, és kiegyenlítetté tenni a versenyfeltételeket. Aztán vannak olyan módosítók, amelyek foglalkoznak olyan kérdésekkel, amelyek nagyon fontosak a körforgásos gazdaság szempontjából, például az élelmiszer hulladékok kérdése, tovább lépve a hulladék irányelv keretein, hiszen ez az irányelv a hulladékkal foglalkozik, az élelmiszer lánc egészen ennél összetettebb kérdés. A keret irányelv a termékpolitikákat is érinti, és egy olyan eszközben, amely a hulladékkal foglalkozik, ez túlságosan szűklátó körű megközelítés, hiszen jó termékpolitikára van szükség, és szélesebb látókörre. Utolsó gondolatom, és ez nagyon fontos téma számunkra, az új feladatok és a határidő kérdése. A bizottság 2018 óta határozta meg, majd szeretnék visszatérni arra, amit a végrehajtásról mondtak, amire a következő években összpontosítani szeretnénk, az a végrehajtás, vagyis hogy ezeket a változásokat valóban foganatosítani tudjuk, hogyha folyton új célokat szabunk, új jogi javaslatokat készítünk elő, akkor a végrehajtás szemet csorbát. Lehet, hogy a végrehajtás nem a leghálásabb munka, de enélkül nincsen haladás. Ezért erre időt és erőforrást kell fordítani. Hatékonyságra van itt szükség. Összességében azt kell mondanom, hogy nagyon Elégedett vagyok az ambícióval, ezzel a lelkülettel, és hogyha ez így marad, akkor úgy gondolom, hogy végső soron nagyon jó lesz az eredmény is, és én ezért köszönetet mondok az előadónak, arra kérem önöket, hogy úgy folytassák a munkát, hogy végső soron minél hamarabb megszülessen a megállapodás. Köszönöm szépen. Thank you very much, and now we can uh, conclude our... Köszönöm szépen, és akkor ezzel lezárhatjuk a vitát, megadom a szót a jelentéstevőnek, hogy lezárja a mai vitát, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen, tisztelt kollégák, ezt a kiváló vitát. Konstruktív megjegyzéseket hallottunk, illetve konstruktív anyagokat kaptam és árnyékjelentéstevőként figyelembe fogok venni mindent, amit elmondtak. Két szó kerül újra és újra elő. Az egyik az ambíció, a másik pedig a felelősség. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a bizottság osztja az ambícióinkat. Szerintem nagyon jó kiinduló pontot ad a bizottsági anyag. Természetesen ezt akarjuk majd föllendíteni, kiegészíteni, de már leszögezhetjük, hogy eléggé ambiciózus ez a javaslat. Közös tehát az ambíciónk, a bizottság javaslatra szeretnénk tovább építeni, és hogyha lehet, akkor jó lenne, hogyha a parlament és a tanács is rábólintan erre. Aztán természetesen pragmatikusnak kell lennünk az ambíció mellett. Minden, amit célkitűzésként fogalmazunk meg, a legjobb gyakorlatra épül, amely már most is, most is, amelyet már most is tapasztalunk. Tehát szerintünk lehetséges pragmatikusan ambiciózusnak lenni. És ahogy már elmondtam, van még egy szó, amit nagyon gyakran hallottunk itt a mai vita során, ez pedig a felelősség. Nos, igen, Nagyon sok minden az elhangzottak közül olyan, amit mi is osztunk, például a szelektív hulladékgyűjtés kötelezővé tétele, illetve a megelőzés fontossága. Mindenképpen ez az első lépés a hulladék hierarchiában, ezzel is egyetértünk. Aztán ott van a hulladék az élelmiszer hulladék, ez nem csak környezetvédelmi probléma, hanem etikai, erkölcsi probléma is a társadalmunkban. Aztán vannak olyan területek is, ahol, amelyek kapcsán másképpen gondolkozunk És ez nem is baj, A módosítókból egyértelmű, hogy eltérő véleményen vagyunk bizonyos kérdésekben. Nos, itt erőfeszítést kell tennünk, valahogy meg kell állapodnunk, például a kalkulációs módszer tekintetében nem csak, hogy arról van szó, hogy ezt harmonizálni kell, mert ebben mindannyian egyetértünk, abban azonban nem, hogy milyen méréseket használunk. És ahogy elmondtam, ezen a területen még sok a feladatunk. Ugyanez a helyzet az önkormányzati hulladékkal, illetve annak a definíciójával. Egészen mostanáig nem volt ilyen definíció, tehát örülök annak, hogy most ezzel kapcsolatban vita zajlik. Ami pedig az ipar és a kereskedelmi hulladékot illeti, ezeken a területen is sok még a munkánk. Tehát vannak az elhangzottak között olyanok, amivel egyetértünk, illetve vannak olyan megjegyzések, amikkel nem, de bizonyára majd dolgozhatunk majd ezen. Azt mindenképpen le kell szögeznünk, hogy a felelősség rendkívül fontos, ennyi biztos, és ezt az eszközt felelősség teljesen kell kezelnünk, hiszen Európa jövőjéről van szó, illetve nagyon fontosnak tartom azt is, hogy gyorsan lépjünk, gyorsan járjunk el. És a felelősség itt is nagyon fontos. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire nehéz volt ezt a, ezt a javaslatot összehozni. Hosszú időn keresztül vártunk erre, nehéz volt eh, eljutni idáig, az érdekeltek, az illetékesek, a civil szervezetek, az intézmények, az állampolgárok mind-mind nagyon régóta várják már ezt a javaslatot. meghívtuk a bizottságot, megkértük arra, hogy ismét vizsgálja meg a javaslatot, most azonban ez megszületett. Fontos, hogy tartsuk az ütemtervet. Az EPR, illetve hogy a fogyasztók számára mennyire világos az, hogy felhasznosítható, visszaforgatható termékeket vásárolnak. Egyetértek a megközelítéssel, de az is biztos, hogy ami az élelmiszer hulladékot illeti, itt is a definíció nagyon fontos. Fontos, hogy tisztánlásunk, ugyanazt értsük, ugyanazon a kifejezésen, de hát itt a célkitűzések tekintetében nem feltétlenül értünk egyet. Aztán kritika is elhangzott, például arra vonatkozóan, hogy nem, a, nem eléggé hagyatkozunk a szubszidatás elvére azonban, hogyha ez oda vezet, hogy bizonyos tagállamok az, a hulladék 90%-át lerakókba vagy égetőkbe küldik, és ezzel a körforgásos gazdaságból kivesznek nagyon fontos nyersanyagot, nos hát akkor nem beszélhetünk szubszidáltásról. Egyértelmű jogalkotási szövegre van szükség, amely figyelembe veszi a tagállamokban levő különbségeket, és hogyha ez azt jelenti, hogy bizonyos tagállamok elérésében segíthetünk a tagállamoknak, akkor támogatjuk a szubszidiaritást. Aztán volt még egy kritikai megjegyzés, hogy itt ebben a javaslatban nincsenek gazdasági előnyök, nem hoz gazdasági előnyt. Ezzel nem értek egyet. Lehet, hogy félreértettem, Lehet, hogy valami elkerülte a figyelmemet, vagy esetleg a fordításban veszett el, de szerintem van ennek a javaslatnak a gazdasági előnye. Egyrészt a munkaerő költségét csökkentjük, hogyha versenyképesek akarunk lenni, illetve a nyersanyag költségét csökkentetjük, és ezt a másodikat elérhetjük, ebben jók lehetünk. Úgyhogy szerintem valóban van gazdasági előny, jó a környezet számára ez a javaslat, és egy új termelési modellt irányoz elő. De még nagyon sok munka van előttünk, nagyon sok munka vár ránk, eddig csak félúton járunk, és az biztos, hogy elég sok munkájuk lesz még az árnyék jelentéstevőknek. Az biztos, hogy nyugodtan, nyugodt ö, körülmények között kell gondolkodnunk, kiegyensúlyozott kompromisszumot kell tető alá hozni. Tudom, hogy mindenki megteszi a tőle telhetőt, és nagyon korlátozott az időnk is. Csak azt remélhetjük, hogy a tanács követi majd, a nyomdokainkba lép majd, és minél gyorsabban megnyithatjuk a tárgyalásokat. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a nagyon értékes munkáért, és azt hiszem, hogy ezzel le is zárhatjuk a mai ülésünket. Mindenkinek köszönettel tartozom a hasznos megjegyzésekért, illetve a részvételért köszönöm.